Allora, buonasera. Jó napot kívánok! Kezdjük meg eh, az elnöki közlendőkkel. Szeretném elmondani, hogy ezt az ülést a weben közvetítik. Első napirendi pont rend elfogadása. Nem látom, hogy bárkinek ellenvetése lenne, akkor elfogadottnak tekintjük, és most következnek a híres hírhet közlemények, közlendők, vagyis csatlakozási tárgyalás. Az Európai Unió csatlakozása az Európai Emberi Jogi Egyezményhez december 17-én briefing kerül megrendezésre a Libe szakbizottsággal karöltve. 15.30-tól 16.30-ig a LIBE ülés keretében. Ülésünket ezek szerint 16.30-kor kezdjük majd akkor. Egyébként pedig ez egy zárt ajtók mögött tartandó ülés, mint tudják, az Európa Tanács főtárgyalójával. Tájékoztatás a kozák ülésről, nem sokára lesz eszmecsere erről, ahogy ezt megszokhattuk. December 17-én 16 óra 45 perctől az anyagok között megtalálják a szerződés ratifikációjával kapcsolatos adatokat, gazdaságirányítás, Horvátország csatlakozása. illetve hogy nincsen megjegyzésük, akkor következik a jegyzőkönyvek jóváhagyása, méghozzá az szeptember 5-i jegyzőkönyv jóváhagyása, amennyiben nincs ellenvetésük, akkor jóváhagyottnak tekinthetjük. És már is következik a következő napi rendi pont, két napi rendi pontot fogunk egyszerre megbeszélni. Először is az európai politikai pártok és politikai alapítványok alapszabályzata és finanszírozása, John asszony, illetve a költségvetési rendelet európai politikai pártok tekintetében történő módosítása. A, ennél a témánál pedig Guerrero urat fogjuk meghallgatni. A két pontot tehát egyszerre tárgyaljuk, de először és meghallgatjuk Janaku asszonyt. A dokumentumok csak angolul vannak sajnos, állnak sajnos rendelkezésre. Mint tudják, a Júri szakbizottság az 50-es cikk alkalmazását kérte, végül lemondott róla, sikerült megállapodnunk, tehát ők visszavonták ezt a kérésüket. Ezzel együtt megállapodtunk arról, hogy eh, az elfogadást jövő február 19-ére halasztjuk. Az előadó asszony gondolom, hogy egyetért. Azt kérem, hogy akkor legyen kedves összefoglalni, bemutatni a jelentés tervezetét. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Joggal említette az előbb, hogy a Júri Parlamenti Szakbizottság egyszerű véleményt fog csak készíteni, úgyhogy mi pedig egy hónappal csúsztatjuk az elfogadást, hogy minden nyelvre lefordításra kerülhessenek a dokumentumok. A politikai pártok fejlődése alapvető fontosságú az Európai Unióban. Az Európai Unió országai legtöbbjének az alkotmányában szerepel a politikai pártok szabályozása, e, jogalkotási csomag szabályozza majd a politikai pártokat és a politikai alapítványokat az a fő célja ennek, hogy megkönnyítsük az európai politikai pártok működését, és így az európai állampolgárok véleményüket kinyilváníthassák, az képviselésre kerülhessen. Ez is növeli a politikai öntudatot az európai állampolgárokban, lehetővé teszi, hogy jobban részt vegyenek az európai politikai közéletben. Az Európai Parlament így üdvözli Seftovics biztos kezdeményezését, ami annak a jelentésnek a nyomán született, amit én 2011-ben készítettem. Szeretném elmondani, hogy a jelentésem nyomán ez az új javaslat, rendelettervezet nem kér többletfinanszírozást a politikai pártok részére, viszont európai jogállást, igazi európai jogállást hoz létre, ami lehetővé teszi a politikai pártok számára, hogy jogi személyiséggel rendelkezzenek, mégpedig ne olyannal, amely valamelyik tagállamhoz kötődik, hanem nemzetközi jogi személyiségük lehessen. A módosítóim révén, kedves kollégák, a következő szakaszokat módosítanánk a módosítások révén. Először is a pártok elismerésének kritériumait, ami alapján európai pártá válhat egy politikai párt. Az európai politikai pártok a tagállamok egy negyedében kell, hogy képviselettel rendelkezzenek, vagyis legalább hét eh, tagállamban. kell, hogy legyen, tehát eh, nemzeti parlamenti képviselőjük, vagy európai parlamenti képviselőjük. jogalkotói kompetenciával kell, hogy rendelkezzenek, tehát jogalkotási kompetenciával rendelkező, hatáskörre rendelkező régiók is ide tartoznak. Hát mindenképpen akkor beszélhetünk csak európai politikai pártokról, hogyha politikai pártként működnek országaikban is annak érdekében, hogy finanszírozást kaphassanak a politikai pártok, legalább egy európai parlamenti képviselőjük kell, hogy legyen. Az európai politikai pártok belső felépítése, illetve a politikai jelölt listák összeállítása terén javaslom, hogy a férfiak és a nők egyenjogúságát szigorúan vegyük figyelembe a politikai alapítványok esetében is minden ilyen kritériumnak teljesülnie kell ahhoz, hogy az Európai Unió nyilvántartásába bekerülhessenek. Minden természetes, illetve jogi személy bármikor indoklással ellátva megkérdőjelezheti, kétségbe vonhatja a nagy európai politikai párt minősítését az Európai Parlamentnél. Javaslom, hogy a, az Alkotmányügyi Szakbizottság legyen illetékes, vagy bármelyik Európai Parlamenti Szakbizottság lehessen illetékes amelyik ugye alkotmányos vagy jogi kérdésekkel foglalkozik, ennek a megítélésében véleményt lehessen kiadni, illetve meghallgatást tartani az európai politikai pártokat illető kérdésekben. A rendelet hatályba lépésétől fogva azonnal jogi személyiséggel rendelkeznek majd az európai politikai pártok, az európai politikai pártok ugyanis az európai jog alá tartoznak majd, bármelyik tagállamban működjenek is. 90%-a finanszírozásuknak az európai parlamenti eh, képviselői helyeik eh, függvényében kerül kiosztásra, a többi 10% pedig méltányossági alapon. Az európai politikai pártok csak az Európai Unió működését érintő népszavazásokat kezdeményezhetnek, illetve egyetlen politikai alapítvány tartozhat hivatalosan hozzájuk. Az európai politikai pártok támogathatják az európai parlamenti képviselőjelöltek kampányát, de csak az Európát érintő kérdésekben. Tisztelt elnök úr, a szakbizottságunknak ez a kezdeményezése nagyon fontos szerepet játszik, és különösen fontos lehet, hasznos lehet az európai állampolgárok számára először is azért, mert egyfelől európai kereteket hoz létre, amelyek a demokratizálást erősítik az, a politikai pártok működésében, másfelől a már is meglévő finanszírozást legitimebbé teszi. Harmadrészt a politikai pártok, amikor szükséges, az Európai Parlament ellenőrzése alatt működnek. Ami tovább erősíti az Európai Unió demokratikus értékeihez való ragaszkodást. Számomra az is nagyon fontos, hogy ezek a szervezetek, ezek a politikai szervezetek, amelyek egyre nagyobb súlyjal bírnak, bármelyik tagállamban működhetnek, és következésképpen attól függetlenül, hogy milyen országban működnek, és hogy milyen rendszer alakul ki az Európai Bizottság javaslata alapján. Hasznosan tudnak hozzájárulni az európai demokráciához. Úgy gondolom, hogy mindezzel ha hasznos üzenetet juttatunk el a külvilághoz, erősítjük a polgárokhoz fűződő kapcsolatainkat, hiszen a mi szakbizottságunk többször is készített már jelentést, például az állampolgári kezdeményezés témájában. Olyan jelentést, amelyek azt hivatottak elősegíteni, hogy az állampolgárok értesüljenek mindenről. Az Európai Bizottság javaslata és az én jelentésem révén hangsúlyoznám, hogy semmiképpen nem akarunk több pénzt, nagyobb finanszírozást juttatni a politikai pártoknak, ezzel már is eloszlatnék mindenfajta lehetséges félreértelmezést. Egyesek ugye azt mondják, hogy a parlament, illetve a mi szakbizottságunk, hogy egyes előadók több pénzt kérnek, követelnek a pártok részére. Ez egyáltalán nem igaz. Mi egyszerűen szeretnénk a demokratikus kereteket erősíteni. Köszönöm, elnök úr. Mikrofon nélkül beszél az elnök. Geraró kolléga parancsoljon. Ön a javaslat pénzügyi eleméről fog most beszámolni. Ezt szeretném mondani, hogy a bizottsági munkadokumentum még nincs nálunk, várjuk ezt az anyagot, és azt gondoljuk, hogy a illetékes szakbizottság a költségvetési szakbizottság lesz, de Gerrero kolléga már előkészített egy jelentést, annak érdekében, hogy a témát jól elő tudjuk készíteni. Köszönöm szépen, elnök úr! Mint ahogy Janak asszony már elmondta, Az új javaslat eh, a pártok, illetve a pártok finanszírozására eh, vonatkozóan az új alapszabályzat javaslat egy minőségi előrelépés, és ez a parlament eh, korábbi kezdeményezésére vezet vissza, illetve Janakó asszony jelentésére a mostani mandátum alatt. Éppen ezért engedjék meg, hogy néhány bevezető szót szóljak. Fontosnak tartjuk, hogy valami olyasmit ismerünk el, amelyet a szerződések a tizedik cikkejében ismernek el, illetve az alapvető emberi jogi karta 12-es cikkeiben elismer. Azok a pártok, az európai politikai pártok, hozzájárulnak az európai politikai tudat erősítéséhez, tehát az Európai Unió egyik integrációs tényezőjéről van szó. Ezek az európai politikai pártok magánkezdeményezésekre vezetnek vissza, viszont fontos intézményi szerepet is betöltenek. Két pilléres intézményekről van szó. Egyrészt gyökereik a civil társadalomban találhatóak, másrészt azonban az intézmények normál működéséhez is hozzátartoznak. És pontosan azért, mert intézményi szerepet is betöltenek, nagyon fontos, hogy őket egy szabályozó rendszer védje, amelyek speciálisan rájuk szabottan alakítottak ki, illetve egy olyan finanszírozási rendszert is ki kell alakítani, amely megfelel mindazoknak a feladatoknak, amelyekkel ezek a politikai pártok rendelkeznek. A finanszírozás, amiről beszélünk, nem kizárólagos finanszírozást jelent. Vannak nemzeti szabályok, amelyek kizárólag állami finanszírozást jelentenek, és itt a javaslatban egy magánfinanszírozás lehetőségét is felvázoltuk. Az a tényező, hogy létezik az állami finanszírozás, önmagában nem diszkriminációs tényező. Lehetővé teszi azt, hogy azok a pártok, amelyek a magánfinanszírozók számára kevésbé attraktívak, részesülhessenek állami finanszírozásban. Másrészt pedig itt egy ösztönző tényezőről is szó van a korrupció elleni küzdelemben, tehát a nem szabályos jellegű finanszírozásoknál. A közfinanszírozás tulajdonképpen hozzájárulás azokhoz a politikai lehetőségekhez, amelyeket a párt képvisel, és ezzel a diszkriminációt is megpróbálják elkerülni, illetve a szabálytalan finanszírozás ellen is küzdeni. Azt gondolom, hogy a bizottsági javaslat amelyről a Janakó asszony jelentése is szól, megfelelő. A javaslatom, ahogy az elnök úr már említette, két uh, paraméterre alapul. Egyrészt hivatalosan nem létezik még bizottsági munkaanyag, amelyet a bizottság eljutatott volna már a parlamentnek, a következő napokban várjuk ezt az anyagot, másrészt ennek a javaslatnak a tartalmát már ismerjük. Tehát dolgozhatunk tovább úgy is, mintha a bizottság elküldte volna már nekünk a javaslatát. Nem tisztázott még az a kérdés sem, hogy melyik eh, szakbizottság lesz az illetékes szakbizottság, illetve mely szakbizottságok készítetnek véleményt. Mi abból indulunk ki, hogy a költségvetési szakbizottság lesz majd az illetékes, és az AFKO pedig készített véleményt. Hát két témáról van szó, amelyek eh, kötődnek egymáshoz, és ezeket nem lehet külön választani. Éppen ezért eh, együtt kell dolgoznunk a LIBE szakbizottsággal is, és ahogy az elnök úr említette, a LIBE az AFKO-val ugyanolyan szinten áll, viszont fontos lenne egy szorosabb együttműködés, mint ahogy az általában a szakbizottságok között meg szokott valósulni. Ez azt jelenti, hogy én szorosan együtt fogok működni a vélemény készítőjével, majd a Libe szakbizottságban is. Elhangzott már ez a javaslat, hogy bizonyos speciális problémákkal a LIBE foglalkozzon, például az összeegyeztethetőség kérdésével a tagországok szabályozásai és az európai jog között, illetve azon ország szabályozása között, ahol egy adott európai politikai pártnak a székhelye van. Tehát három típusú szabályozás eredményezheti azt, hogy nagyon is fontos pontos megfogalmazásokat és szabályokat kialakítani, hiszen számos jogi probléma merülhet fel. Hogyha most azt a részt vesszük, amelyet én vagyok felelős, Janaki asszony ezt már el is mondta, az új alapszabályzatra kidolgozott javaslat, nem támaszt külön költségvetési követelményeket. Nincs több pénzre szükség, viszont a finanszírozás rendszere megváltozik az európai politikai pártok és alapítványok tekintetében. Tehát a szabályozó keret változik, viszont nem lesz szükség több pénzügyi eszközre. Az új helyzet pedig szükségesé teszi azt, hogy mindezt tükröződjék a költségvetési rendeletekben is, az általános jellegű költségvetési rendeletekben. Éppen ezért született meg ez a javaslat, a bizottság javaslata. Szeretett volna ezekkel a bizottság egy új fejezetet nyitni, olyan finanszírozási szabályokkal, amelyek olyan európai politikai pártokra és politikai alapítványokra vonatkoznak, mint ahogy ezt Janakó asszony már elmondta korábbi jelentésében, amelyek esetében új finanszírozásra van szükség. Szeretnék utalni arra, hogy a szakbizottságunkban, illetve a szakbizottság korábbi ülésein mi mindig is azt javasolt, javasoltuk, hogy legyenek, világos a világosabb szabályozások a pártfinanszírozást illetően. Éppen ezért eh, egy szigorú értelemben vett eh, alapszabályzatot kértünk, és egy megfelelő költségvetési rendeletet is. Éppen ezért azt gondolom, hogy mind az alapszabályzat, mind pedig a pénzügyi szabályozások módosítására vonatkozó javaslat ezeket a követelményeket teljesíti. Parlamentünk Janakó asszony jelentésével már annak idején is kérte azt, hogy a bizottság a hitelfinanszírozás szabályait egy támogatás finanszírozási rendszerrel egészítse ki. Tehát történt már változás, a pártfinanszírozás, illetve az európai politikai alapítványok finanszírozásánál. Különbség van természetesen az európai politikai pártok és a politikai alapítványok között is. A politikai folyamatban a pártok és az alapítványok közös célokat követnek. Éppen ezért a pártok finanszírozását és az alapítványok finanszírozását talán nem kéne ennyire élesen külön választani egymástól. Vannak olyan tulajdonságok, amelyeket ő, amelyek őket megkülönböztetik, de meg kell látnunk azokat a közös vonásokat is, amelyek inkább azt eredményezik, hogy egy olyan típusú finanszírozásra van szükség, amely azt mutatja, hogy itt tulajdonképpen nem két egymástól teljesen különböző egységről van szó, hanem közös stratégiát követő, közös célokat megvalósító egységekről. Az alapszabályzatról többet nem szeretnék mondani, aki asszony ezt eh, részletekben menően megtette. Azok a pártok, amelyek tiszteletben tartják a diszkrimináció ellenes elvet, az Európai Unió értékeit, illetve a belső demokráciára odafigyelnek, valamint az átláthatóságra. Ezek a nagy alapelvek, illetve alapvető feltételek, viszont ennek szükröződnie kell a finanszírozási szabályoknál is. Nagyon fontos, hogy a pártok átláthatóak legyenek, beszámoltathatóság is megvalósuljon, illetve ami az eszközök kezelését illeti, itt olyan eszközökről van szó, amelyeket az Európai Unió bocsát pártokért, alapítványok rendelkezésére. Nekünk arról kell gondoskodnunk, hogy az átláthatóság elve, a beszámoltathatóság elve érvényesüljenek, illetve a hatékonyság a kiadásoknál, és természetesen azt is biztosítanunk kell, hogy a pénzt ezek az intézmények arra fordítsák, amelyekre szánták őket. Nem szabad azonban szükségtelen akadályokat felállítani, illetve jelentős bürokráciai akadályokat hárítani a pártok és alapítványok elébe. Ami pedig a speciális finanszírozást illeti, én jelentéstevőként elismerem, hogy rendkívül fontos egy speciális cikkeit kidolgozni a költségvetési szabályoknál, amelynek a címe az európai politikai pártok hozzájárulása lenne. Az Európai Unió költségvetési szabályozásainak ki kell térnünk egy adott részben az európai politikai pártok és politikai alapítványok finanszírozására. El kell ismerni ezeknek a pártoknak a speciális szerepét, illetve azt az intézményi szerepet is, amelyet az európai politikai pártok betöltenek. Én pozitívnak tartom mindazt, amit politikai gyakorlati javaslatokként hallottunk eddig, például az éves program alapján történő finanszírozást, illetve ami a pártok működését illeti, nekük ezt alá kell támasztaniuk, tehát a finanszírozás szorosan kell kötni egy adott program megvalósulásához, a párt tevékenységeihez, és ezt a pártoknak alá kell tudniuk támasztani, meg kell tudniuk indokolni azt, hogy mire fordították az eszközeiket. Költségvetősét tartalékokat is biztosítani kell, annak érdekében, hogy ezeket az eszközöket az egyik évről át lehessen vinni egy adott mértékben, egy adott határidőn belül a következő évre olyan eszközöket, amelyeket nem használtak fel, illetve amelyek tulajdonképpen a pártevékenységek előfinanszírozását voltak hivatottak biztosítani. És egyetértek azzal, hogy ellenőrzés is kell, hogy legyen, illetve ex post szankcióknak, mégpedig szigorú szankciókat kell kialakítani, az európai politikai pártok példamutatását is fontos biztosítanunk, hiszen az intézményeknek nem árt jobban, semmi más, illetve a pártoknak, mint az, hogyha nem kerül sor az ellenőrzésekre, a kételyek vannak a tekintetben, hogy a kiadásokat megfelelően használták fel az intézmények, tehát, hogyha a polgárok úgy érzik, hogy nem átláthatóak a kiadások, illetve bizonyos feltételek nem valósultak meg. Éppen ezért nagyon fontos megfelelő szankciókat kidolgozni. Mi támogatjuk a szigorú export szankciókat, és fontos, hogy ezek elrettentőek legyenek. Még egy aspektusra is gondolnunk kell itt a szakbizottságban, mégpedig arra a tényre, hogy nem speciális választási kampány finanszírozásra gondoltunk, gondolnunk kell arra, hogy a pártok az európai parlamenti választásokat megelőző évben több tevékenységet folytatnak, mint általában. Tehát nem a választási kampány speciális finanszírozásáról van szó, hanem arra kell gondolnunk, hogy a választást megelőző évben a pártok sokkal aktívabbak, mint általában. Természetesen ennek tükröződnie kell a finanszírozásban is. Hamarosan elérkeztem a mondandó végéhez. Mint említettem, a bizottság javaslata még nem hivatalos, viszont tartalmaz számos olyan elemet, illetve módosítást, amelyek a finanszírozást érintik. És a pontoknál el kell mondanom azt, hogy én, mint a vélemény szerzője, nagymértékben egyetértek a bizottság javaslattal. Egyetértek azzal, hogy több rugalmasságra van szükségünk a pártevékenységek megvalósításánál. program alapján történő finanszírozás más országokban nem létezik, fontos a kiadások ellenőrzése, és nem a jövőbeni adatok alapján kell a finanszírozást biztosítani. Világosan kell tenni, hogy egy adott párt mikor kaphatja meg az adott finanszírozást. Éppen ezért fontos, hogy bejegyzett, európai politikai pártként bejegyzett pártokról legyen szó. Egyetértek azzal, hogy a pártoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy tartalékot képezzenek maximum két éves időtartamra, és ahogy Janakó asszony javasolta, jónak tartom azt, hogy a társfinanszírozási küszöböt, illetve arányt csökkenteni kell a pártoknál, hiszen hogyha ezt a társfinanszírozási arányt csökkentjük, akkor kevésbé pénzügyi szempontból kevésbé erős pártok is részt vehetnek ebben a finanszírozásban, mégpedig nagyobb rugalmassággal. Végezetül pedig fontos a szankciókat erősíteni, mint említettem. Például az ellenőrzést az OLAF, illetve a számvevőszék is végzi, és ezt a javaslatot támogatjuk. Azt gondolom, hogy arra is gondolnunk kell, hogy az Európai Parlamentnek is fontos szerepe van az ellenőrzéseknél. Az európai politikai pártok működésének ellenőrzésében. Azt kell ellenőrizni, hogy az alapelveket betartják ezek a pártok, és nem azt, hogy egy adott véleményt képviselnek el egy adott európai politikai pártnak olyan célja is eh, lehetnek, például, hogy eltüntesse az Európai Uniót, viszont az ellenőrzéseket a demokratikus elvek betartásánál kell elvégezni. Janakó asszony javaslatát támogatom. A diszkrimináció ellenes küzdelem, nemi alapon történő diszkrimináció ellenes küzdelem, fontos, hogy az alapértékek között szerepeljen. hogyha tisztázódik majd, hogy mely szakbizottság lesz az illetékes, illetve kik készíthetnek jelentést december 17-en, akkor én már megpróbálom akkor a, az adott módosítókat benyújtani, és nem szeretnék januárig várni, hiszen februárban beszélünk majd, illetve szavazunk majd erről a két jelentésről. Köszönöm szépen! Mikrofon nélkül egyelőre az elnök úr. Kíván-e valaki hozzászólni ehhez? Kik, kinek lenne megjegyzése ehhez a két jelentéshez? Néhányan szerepelnek már a listámon. Duff kolléga, Normál esetben nem először szoktam hozzászólni ebben a szakbizottságban, most élvezem ezt a privilégiumot. Több mint három éve vagyok a parlament képviselője, és itt persze Brüsszelben az az ember érzése, hogy itt egy nagyon fontos helyen vagyunk, új épületeket vesznek meg újra és újra, és olyan értete is lehet az embernek, hogy ez nem valhat kudarcot. De mi van a választók körzetekben, ott nem nagyon nagy a lelkesedés, egyre kevesebben vesznek részt az európai parlamenti választásokon. Ez az ösztönös megérzésem. Az én hazámban, az Egyesült Királyságban nem csak, hogy egyre inkább csökken a részvétel a választásokon, de az a néhány ember, akik elmennek választani, egyre inkább a UKIP-ra szavaznak, a függetlenségi pártra, nem akarják az egész EU-t. Hát nagyon el kell mondani, elnök úr, tudom, hogy nem tetszik önnek, ha én ezt mondom, de el kellett, hogy ezt mondjam. Ezzel összefüggésben szerintem nincs mandát ilyen pán-európai, európai párt létrehozására. Miért lenne felhatalmazás? Nem volt soha népszavazás ezzel kapcsolatban. Nagyon messze vannak ezek az elgondolások a szavazópolgároktól. Ugye egyre kevesebben vesznek részt az európai parlamenti választásokon az emberek, de egyre többen mennek el szavazni a nemzeti parlamenti választásokon, és inkább nagy bénultság tapasztalható a referendumokról. Az Egyesült Királyság ugye nettó befizető, rengeteget fizetünk be az EU kasszájába, és nagyon boldogtalanok vagyunk, hogy ebből a pénzből most olyan politikai pártokat akarnak finanszírozni, amelyeket soha nem fogadnának el az Egyesült Királyságban, és ezeknek a szervezeteknek adnánk pénzt, hát ennek nem örülünk, nem örülünk. A másik dolog, ami szintén nem tetszik, pénzen kívül, ez, ez az adófizetők pénzéből történő finanszírozás. Nálunk az adófizetők nem finanszíroznak semmilyen politikai pártot, ez egy teljesen idegen gondolat, és most ezt akarjuk bevezetni EU szinten. Ami EU kérdésekkel kapcsolatos népszavazásokat illeti, ez semmilyen külső hatástól nem függhet, olyan politikai pártoktól, amelyek beavatkoznának a nálunk tartott népszavazásokba, ilyen európai pártok, ez elfogadhatatlan. Tulajdonképpen ez súlyos inzultus a választók körzetben, amit itt javasolnak, hiszen statisztikai adatok szerint több a nő választó, és hogyha a nőket ez tényleg aggasztaná, akkor hatalmas számba menni mindenkinek el szavazni, hogy biztosítsák a női szavazatokat. De nem ezt teszik. A nők nem, ha elmennek szavazni, általában férfiakra szavaznak, és nem nőkre. Nem jó van, né, itt most nincs túl sok nő. Nem a szavazó polgárokra kell hallgatnunk, és nem szabad diszkriminálni, hogy most külön nőkről vagy férfiakról beszélünk. Ez inkább vicces mit is mondjunk, hogyha ezen az úton tovább megyünk, akkor a homoszexuálisokat is próbált a képviselet illeti meg, vagy a balkezeseket, vagy a hajóakat, vagy az zöld szeműeket? Milyen messzire menne el ezzel? Inkább el se kezdjük, mert nagyon csúszós ez az út, és bízzuk ezt a szavazók döntésére. És végül a jövő hova megyünk, hova tartunk, mi történik ne egy ilyen e, választáson. Látjuk a görög válságot, e, és ez e, szélsőséges pártok előretörését eredményezte. Egyre több ilyen párt megy, lesz, lesz majd részt a választásokon. Ez nagyon egészségtelen, és azt kérek mindenkitől, hogy minél előbb hagyjuk ezt abba. Köszönöm. És most DAF képviselő. Üdvözlök mindenkit. Azt hiszem, el kell ismernünk valamennyiünknek, legalábbis azoknak, akik vannak néhányan, akik nem akarják elismerni, nem akarnak szembenézni a politikai valósággal, de látnunk kell azt, hogy az európai politikai pártok sorszerűen létre kell, hogy jöjjenek. Ez rendkívül fontos, és ők kritikus fontosságú szereplők, szereplői annak a kísérletnek, hogy egy működőképes, kiforrott, transnacionális demokráciát hozzunk létre. Az a határozat, vagy állásfoglalás, amit elfogadtunk Strasbourgban múlt csütörtökön, és köszönöm mindazoknak, akik támogatták ezt a folyamatot. Tehát ebben az állásfoglalásban, amit elfogadtunk, az is szerepel, hogy a politikai pártok jelölnek jelölteket állítanak, egy programot készítenek, lefolytatnak egy választási kampányt az európai parlamenti választások kapcsán. Ez egy hatalmas minőségi előrelépés, a jó irányba tett hatalmas lépés. És szeretnék köszönetet mondani Eh, Janak eh, kisasszonynak, eh, Gerero úrnak. Köszönöm, hogy elmondták, mit gondolnak a bizottság javaslattervezeteiről. Azt kell, hogy mondjam, hogy amikor miközben olvastam a bizottság szövegét, nagyon technokrata szövegnek találtam ezt. Igazából nem tudom, hogy a kollégium, a bizottság kollégiuma eh, igazából tiszteletben tartja, hogy mit eh, képviselnek a politikai pártok. Rendkívül összetett és érzékeny eh, kérdésekről van szó. A triológusban ezeket majd meg kell vitatni. Nem gondolom, hogy gyors megállapodás fog születni az előttünk fekvő javaslatról. Különösen aggályos számomra, vagy aggasztó számomra az, hogy az európai politikai pártokat regisztráltatni kellene ezeknek beegyeztetni kellene magukat egy tagállami nemzeti szervezetnél, ami borzasztó anomáliákat eredményezne a politikai pártok között, amelyek ugye függnek az állami támogatástól is, ha ezt választják és ennek az eredménye diszkrimináció lenne, hátrányos megkülönböztetés érné azokat, amelyek teljes mértékben a választási kampányukat a szövetségi pártokkal finanszíroztatnák. Meg kell kérdeznünk szerintem, vagy meg kell kérnünk az Európai Bizottságot arra, hogy egy non-profit szervezet kísérje figyelemmel, vagy ellenőrizze a politikai pártok alapszabályzatát, és így lehetne egyértelműséget teremteni, és azonos feltételeket, játékszabályokat teremteni. Ez egy olyan ugró deszka lenne, amelyről indulva ezek a politikai pártok hatékonyan tudnának kampányolni. Azt is szeretném még elmondani, hogy sokkal több mindenre van szükség ebben az alapszabályban. A párton belüli demokráciáról többet kell, hogy az alapszabály elmondjam. Elfogadható számunkra, hogy a politikai pártok támogatást kapjanak, hogyha a párt elnöke hozza meg a döntéseket. Teljes átláthatóságot kérünk, demokratikus döntéshozatali folyamatra van szükség a politikai párt alapszabályzatának az elfogadásához, a program jóváhagyásához, a tisztviselők megválasztásához, és végezetül a jelölt állításhoz is a transznacionális transznacionális listákat történő jelölt állításra gondolok. Időben meg fog majd jelenni az erre vonatkozó javaslatunk erről a 24-es listáról. És végezetül az európai politikai pártoknak meg kellene engedni, hogy vegyenek részt nemzeti referendumokkal kapcsolatos kampányokon, hogyha a népszavazás tárgya európai, valamilyen európai ügy vagy kérdés. Hiszen ők nagyon tájékozottak ezekben a kérdésekben és nyilvánvalóan közvetlen érdekük is fűződik az ilyen népszavazás eredményéhez. Ez tehát az a három nagyon fontos fenntartás, amelyet szeretem volna ismertetni, és továbbra is szorosan kívánok együttműködni a két jelentéstevővel. Annak érdekében, hogy konszenzus alakuljon ki itt a parlamentben, még mielőtt megállapodunk abban, hogy mi is legyen a mandátum. Köszönöm szépen, Taf úr. Fox kollega nem tudom, kollégámat megkérem, hogy talán fejezze be inkább kint a telefon beszélgetését. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenek előtt köszönném, köszönöm az előadónak a jelentéssel kapcsolatos munkáját. Nem ellenzem az európai politikai pártokat. Hogyha száz vagy ez sok ezer állampolgárunk csatlakozik ehhez a mozgalomhoz, akkor ez bizonyítéka lesz annak, hogy van egy közös európai démosz. De egyelőre ezek a pártok csak az Európai Unió kreálmányai, és adófizetők pénzét fogyasztják én ellenzem azt, hogy közpénzekből támogassuk őket, hogy ilyen sok pénzt költsünk rájuk, amikor olyan sok minden más területen lenne szükség a pénzre. Az én frakcióm ezeket a pénzeket inkább az Európai Unió általunk szükségesnek tartott reformjaira fordítaná. Az európai politikai pártok, ahogyan jelenleg ezek működnek, nemzeti pártok közötti szövetségek és amikor egy állampolgár valamelyik politikai párthoz tartozkodik, ezt mindig ilyen nemzeti megfontolások alapján teszi. Reméljük, hogy ez a mi rendeletünk is ezt majd visszatükrözi. Örültem annak, amikor Gererő úr azt mondta, hogy nem fog többbe kerülni ez a reform. De a javaslatban azért láttam egy, meg, egy megfogalmazás egy, egy változást, az szerepel, hogy kevesebb pénzt fognak kapni a nagyobb pártok. Nem tudom, hogy a néppárt és a szociáldemokraták ezt mennyire támogatják majd. Hogyha ezek a politikai pártok megszületnek és kapnak majd támogatást, akkor helytelen egy olyan követelményt felállítani, hogy legyen képviselette ezeknek a pártoknak itt a parlamentben. Ez ugyanis megakadályozna új mozgalmak létrehozását, amelyek a saját országban esetleg nagy támogatást is kaphatnának. És végül nem értek egyet az előadóval a tekintetben, hogy az új európai politikai pártok részt kell, hogy vehessenek nemzeti eh, referendumokon. Mind a 27 tagállamban eltérő jogszabályok szabályozák azt, hogy mit lehet megtenni saját alkotmányos berendezkedésen belül. Valahol korlátozzák azt, hogy mennyi pénzt lehet a kampányra elkölteni. És mi itt egy olyan rendeletet akarunk ráöltetni a tagállamokra, azt mondja, hogy függetlenül a nemzeti szabályoktól költhetnek ezek a pártok a kampányra. Ennek különösen nagy lenne a jelentősége kis országokban, ahol az a pénz, amit az európai politikai pártok kapnak, aránytalanul nagy lenne, és így a hatása is aránytalanul nagy lenne. Hogyha a nemzeti jogszabályok megengedik az ilyen pénzköltést, akkor az európai politikai pártokat se korlátozzuk, de szerintem azt kockáztatjuk, hogy különösen a kis országokban nagy lenne, sok lenne az ellenérzés, hogy ezek a hatalmas néppártok, vagy szociáldemokrata pártok hatalmas tűzerővel, sok pénzzel rendelkezve befolyásolnák az ilyen népszavazásokat. Ennek éppen bumeránk hatása lehetne, ezért figyelmeztettem önöket, hogy ne ezen az úton menjünk. Grazie, onorevole. Köszönöm szépen, most pedig Bronx úr következik. Igen, én nem pártolom az államilag, illetve EU által finanszírozott politikai pártokat. A támogató tagsággal rendelkező pártoknak erre szükségesen lenne, és úgy gondolom, hogy a legjobb értelemben is rossz célra használt közpénzekről van itt szó. Legyen akkor ez a helyzet lehet még rosszabb is. Ugye ezek a pártok többséget képeznek, olyan szabályokat hozhatnak létre, amelyek alapján más pártokat nem lehet finanszírozni, illetve ők nem vehetnek részt a versengésben. Ez potenciálisan korrupt pénzsíbolás lehet. milyen kritérium alapján lehet jelölteket választani. Ez a demokrácia lényegét és az egyesülési szabadság lényegét érintő kérdés. A demokrácia szót liberálisan értelmezni nem jelenti azt, hogy attól liberálissá válik valami. Ami engem leginkább aggaszt, az az, hogy hosszú távon nem mozdulunk el olyan irányba, ahol már csak európai politikai pártok vehetnek részt az európai választásokon. Pillanatnyilag senki sem javasol ilyet, de ami lehetséges, az idővel valószínűvé is válhat. Ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen Bronx úr, most pedig Hefner kollega következik. Hefner kollega. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Janakó asszonynak, és Szalom, Gerero Szalom kollégáknak a jelentéseket. Nem tartozik a dolog természetéhez egy ilyen szakbizottságban, hogy csak azokról a pontokról beszéljek, amelyeket szerintem még tovább kell vitatnunk tehát nem emelem ki, és nem ismétlem meg azt, ami már, eh, amit sikerült lerendezni, hanem arról beszélnék, ahol még kérdéseink vannak, ahol amelyeket még meg kell vitatnunk. A, a szerintem legfontosabb eh, kérdéssel kezdeném. Persze mindig ez a, ez a kérdés az, amiről már a legtöbbször vitatkoztunk, és ahol mindig az volt a benyomásom, hogy van egy világos tendencia itt a szakbizottságban. Tavaly például a meghallgatáson kivétel nélkül minden szakértő azt mondta, hogy itt látják a legnagyobb gyenge pontot, ezt korrigálni kell, de még mindig nem kaptam érdemi választ erre a kérdésre a jelentésekben. A következőről van szó. Szükség van a politikai párt adatok regisztrálását külön választani a finanszírozásuktól. Szerintem ez egy alapvető, lényeges pont, hiszen a két esetet más kritériumok alapján kell tekintenünk. A regisztráció nemzeti kritériumok alapján történik, ezt legitimnek tartom, hogy a siker arányában kapjanak finanszírozást, tehát aki több választói szavazatot kap, aki nagyobb támogatást élvez, az kapjon több pénzt is, akik kevésbé sikeresek, azok kapjanak kevesebb pénzt, és meg kell szabni egy küszöböt, amely alatt nem térítenék meg a pártok költségeit. De szerintem ez más dolog, mint a regisztráció. A regisztráció formális kritériumok alapján történik, és nem az eredményesség alapján. Tehát például a meglévő program, alapszabály, kielégítő taglétszám, a különböző tartalmi formális kritériumoknak való megfelelés, tehát ezek a kritériumok az alapjogi kartával és az már megvitatott eh, kérdéseknek való megfelelés. Tehát, hogyha ezeknek a kritériumnak megfelel egy párt, akkor engedélyezni kell, mint európai politikai pártot. Tehát amennyiben minden formális és tartalmi kritériumnak megfelel, még akkor is, hogyha a választások során ezután nem kapja meg a megfelelő vagy a szükséges támogatást. De az európai demokrácia érdekében, és ezt nagyon tudatosan mondom, a mi saját érdekünkben sem szabad itt ilyen oligopolihisztikus szervezeteket létrehozni. A verseny szabadságát biztosítani kell, biztosítani kell, hogy különböző politikai koncepciók élhessenek az Európai Unióban. Persze ne rejtsük véka alá, hogy egy kicsit konkurencia elleni védelmet is akartunk. Gerderő Szalam és Janakú képviselőtársamat szeretném megkérdezni a következőről. Még mindig nem teljesen világos számomra, hogy a rendkívül különböző elveket tehát a két teljesen eltérő kérdésről, a finanszírozással és a regisztrációval kapcsolatos szabályozási részeket hogyan kívánják egyetemen külön választani a rendeletben. Még a finanszírozásról röviden ehhez társul még egy kérdés. Azt hiszem, hogy a finanszírozás kapcsán lenne értelme á, először is egy ilyen általános finanszírozást adni, azaz a az alapvetően szükséges aparátus finanszírozását biztosítani, és azután a másik rész legyen a sikerarányos rész tehát mondjuk 15 százalékesen az első kategóriára, 85 a másodikra. Ezt akarják most megváltoztatni 10, eh, illetve 90 százalékra. Nem világos nekem, mert szerintem a 15 eh, szemben kontra 85 százalék az nagyon is jól indokolt volt, és ezért azt kérném, hogy e mellett maradjunk, és ezt ne változtassuk meg. Még egy kérdésem lenne a hármas módosítóval kapcsolatban. A 13-tól 17 ha jól látom, terjedő módosításokkal összefüggésben kérdezem azt, hogy a pártok az Európai Unió értékeit mennyiben kell, hogy tiszteletben tartsák, hogy ennek alapján működjenek. Ennek a kérdésnek az értékelését a mi szakbizottságunk kapná. Kérdezem, tényleg jó ötlet ez? Mi valamennyien politikai pártokat képviselünk, máskülönben nem ülnénk itt képviselőként ebben a szakbizottságban, tehát ugye nem különböző pártok listáin választottak volna meg minket, ezért ezt egy problematikus gondolatnak tartom. Különösen, hogyha tartalmi kérdésekről van szó, nem formális vagy eljárási kérdésekről, hogy tehát, hogy ennek a szakbizottságnak a tagjai döntsenek más politikai pártokról. Még akkor is, hogy ha jó, megalapozott döntéseket hoznának, a közvélemény ezt mindig megkérdőjelezni, legalábbis azok, akiket érintenének ezek a döntések, ők ezt mindig feltételezhetnék, hogy itt most valamelyik konkurens pártot akartuk kizárni, ezért nem bölcs dolog ez. Valamilyen független grémre kellene ezt bízni, ahogyan ezt a bizottság javaslata is egyébként tartalmazza. És erről is, erről a testületről vagy grémium is kellene még beszélnünk. Végezetül még egy kérdésem lenne a demokratikus belső struktúrákkal kapcsolatban. Kicsit úgy gondolkodom, mint Andrew Duff. Ez egy nagyon fontos kérdés, amivel foglalkozunk, de még nem egész elég koherensen fogalmaztuk meg, illetve szabályoztuk. Szerintem, amikor eh, például a párt vezető testületeinek a megválasztásáról, alapszabályról, programról van szó, és ezt szeretném külön kihúzni, amikor a jelölt listákról van szó, egy demokratikus belső struktúra az előfeltétele annak, hogy engedélyezzenek egy európai politikai pártot, és hogy ez finanszírozást kaphasson. Nem hiszem, hogy az e-, európai demokráciában helyet kellene adni nem demokratikus pártoknak. És hogy egy párt demokratikus vagy nem demokratikus, az nem csak az dönti el, hogy milyen célokat fogalmaz meg, hanem az, hogy saját maga a belső struktúrája demokratikus-e vagy sem. Egy példát mondja. Németországban egy egész választást meg kellett ismétle, ismételni, csak azért, mert a jelölt listák összeállításakor a párt kongresszus, amelynek feladata volt a jelöltek állítása, a listán lévő helyek nem mindegyikéről döntött demokratikusan, hanem az elnökség, a párt elnökség nagyjából egy kész listát adott a tagságnak, amit vagy elfogadhattak, vagy elutasíthattak csak. És ez eh, legalábbis a német eh, jogrend alapján nem eh, megengedett. És ennek eredményeképpen, miután a lista a jelöltekről nem demokratikusan került összeállításra, meg kellett ismételni az egész választást. Most nem akarnám ajánlani különösen a német jogot egész Európa számára, de azért azt gondolom, hogy a e, listákra vonatkozó döntése meghozatalának módja alapvetően fontos. A pártok ugyanis ugye politikusokat toboroznak a parlamentek számára, ahol azután a polgárokat képviselik ezek a képviselők, ezért a kritériumok között ott kell lennie annak is, hogy az ilyen döntés demokratikus módon kell, hogy megtörténjen a pártokban. Lenne még néhány kérdésem, de túl hosszúra nyúlna a hozzászólásom. Még a referendumokról. Szerintem ez a köztes megoldás, amire itt javaslatot hallottunk, az az, hogy ezek a pártok ne vessenek részt az ilyen referendumokon, ha csak akkor, hogyha annak a tárgyát valami tárgy, európai ügy. Nos, akkor állandóan vita, vita lenne arról, hogy most melyik téma európai, melyik nem és vannak egyáltalán nem európai témák. Azt hiszem, hogy itt inkább világos döntést kellene hozni. Nagyon szépen köszönöm, Hefner úr. Elnézést kérek, ki kell mennem, de Lögrif asszony, Lögrif asszony átveszi az elnöklést. Oui, mes chers collègues. Euh, Igen, kedves kollégák, euh, folytatódik a vita, és euh, az előadó szeretne valamit pontosítani? Igen, elnök asszony, a külügyi szakbizottságnak is előadója vagyok, és az volt az elképzelés, hogy fél ötkor már ott ismertettem a jelentést. Nagyon jó, feljegyeztük, még négyen kérték a szót, és mindenkitől, minden kollégától azt kérem, hogy a lehető legtömörebben fogalmazom Manfred Weberé a szót, tessék. Elnök asszony, kedves kollégák, csak nagyon röviden. Azt gondolom, hogy meg tudunk állapodni abban, hogy ez a javaslat, illetve az európai szintű szabályozás jelentős lépést jelentene, ennek egy kicsit ellentmond, és erről hallottunk már, az az elgondolás, hogy az európai pártok jogi formája az szerint kerül meghatározásra, hogy hol van a pártnak a székhelye, mely tagországban. Éppen ezért én azt javaslom, hogy európai struktúrákat kéne erre kialakítanunk. Második megjegyzésem. Egy ilyen típusú párt megalapítása a mandátumhoz való kötésnél, tehát az, hogy valaki, aki egy ilyen pártot alapít, neki legyen mandátum a regionális vagy nemzeti szinten, élne, ezt jónak tartom, viszont más dolgokat kizárt. Tehát amennyiben egy polgári kezdeményezés van, egy megmozdulás, például a globalizáció ellenesek megmozdulás európai szinten, egy olyan formában, amikor a polgárok szeretnének pártot alapítani, akkor erre nem lenne lehetőség, jelenleg nemzeti szinten kell, hogy működjenek. Az eddigi logikát értem, ez egy jó lépés, jó első lépés, de nem szeretném kizárni azt, hogy a polgári mozgalmak is alapíthassanak európai pártokat. És a hát, kollégának igazat adok, az engedélyezés kérdés jelentősen foglalkoztat. A jelenlegi határozat értelmében az Európai Parlament döntése alapján, és hogyha ebben benne van az, hogy az Európai Parlament döntése értelmében jegyezteteti be magát valaki európai pártként, akkor én úgy értem, hogy az Európai Parlament plenárisának kell erről döntenie. Tehát a plenáris dönt arról, hogy például egy jobb vagy baloldali radikális párt bejegyeztethető-e, avagy sem. Én ezt nem igazán tudom elképzelni a választási megfigyelési misszióknál, például Afrikában, az első kérdés, amit felteszünk megfigyelőként, hogy a pártokat szabadon lehet-e alapítani, vagy először be kell -e jegyeztetniük magukat. Európában, itt pedig akkor az Európai Parlament eh, plenárisára bíznánk ezt a döntést. Én ezt nem tartom logikusnak. Azt gondolom, hogy egy eh, semleges helyzetet kell kialakítanunk a kritériumok vizsgálatánál, hiszen a pártok vitáznak a plenárison, ugye ez nem a megfelelő grémium. A második kérdés az esélyegyenlőség nők és férfiak között. Én itt is azt támogatom, hogy a pártok alapításának nagy teret hagyjunk. Itt a parlamentben mit mondanánk akkor, ha például mondjuk egy nőpárt alakulna, egy olyan párt, amely a nők jogait szeretné erősíteni, tehát hogyha a gender, mint nem hozzátartozás kritériumát bevezetjük, akkor itt is felmerül egy kérdés. Tehát én azt gondolom, minimális kritériumokat kell rögzíteni, a jogállamiság kritériumját, a demokrácia kritériumját, de nem menjünk túl messze. Ezt például ne terjesztük ki a nem mi hozzátartozásra például. Köszönöm szépen. Tájn kollega következik, tessék. A Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is támogattam a saját alapszabályzattal rendelkező európai politikai pártok alapítását, ami liberális pártunkat belga jogalapján alapítják meg. A javaslat értelmében ezt nem tartom jónak, de nincs is kedvem 27 különböző tagállami alapszabályzattal foglalkozni. Hát én örülnék annak, ha egyetlen európai alapszabályzat lenne érvényben. És ezt azért tartom különösen fontosnak német szempontból, mert a német alkotmánybíróság ezt az Európai Parlamentet azért nem tekinti tényleges parlamentnek, mert nem Hát engem például német és brit választottak meg, tehát ezért szerettem volna ezt kiemelni. A legnagyobb problémának a finanszírozás kérdését tartom. Hefner kolléga már nagyon sok mindent elmondott, mind abból, amit én is gondolok. Szeretnék utalni arra, hogy ott, ahol jelentős költségek merülnek fel, például a pártkongresszusokon, az jelentős költségfaktora párt számára, jelenlegi szabályozás esetében, például az én liberális pártom ból kevesebb eh, delegált érkezik eh, nemzetközi rendezvényekre, mint például a tagországi rendezvényekre. Ami az alapítványokat illeti, nem igazán tudom követni Göringer kollega javaslatát. Németországban átfogó szabályozás mondja ki azt, hogy mi a különbség a, az alapítványok és a pártok között, mindkettő hozzájárulhat a politikai vélemény kialakításához, viszont jelentős a különbség a két egység között a finanszírozásnál például, és itt nagyon óvatosaknak kell lennünk, azt gondolom, hogy jelentős különbség kell, hogy legyen az alapítványok és a politikai pártok között, ami a szankciókat illeti. Önök az Olafra támaszkodnak, illetve nagy reményeket fűznek az Olafhoz, nem gondolom, hogy az Olaf döntései kötelező érvényűek lennének egyelőre, ha pedig megnézzük azt, hogy mit tesz az Európai szembevőszék. például a legutóbbi Strasburgi penáris héten, amikor szavaztunk a csögetési kérdésekben, szerepelt egy rész, amiről kiderült, hogy az Európai Számbevőszék 16 hatodik alkalommal nem tudta elfogadni a költségvetést, és ezt kiszavaztuk az adott részből, tehát fontos, hogy az ellenőrzésekre előzetesen kerüljön sor. Ami az engedélyezést illeti, a szakbizottság tartalmi ellenőrzést nem végezhet, és a plenáris sem az európai politikai pártok esetében, és ez a kompetencia megosztása elvének ellentmond. Azt gondolom, hogy csak egy bíróság dönthet erről, egy független grémium, mindegy, hogy milyen összetételű, nem lesz igazán sosem teljesen független. Tehát tisztáznunk kell azt, hogy kidöntsön a szankciókról. A kolléga említette a nő párt kérdését például. Csak olyan pártokat lehet bejegyezni, amelyek nem diszkriminálják a nőket. Az én pártom erről szavazott, elgondolkoztam arról, hogy például mindezek értelmében európai szinten az én pártom eleget tenne ennek a kritériumnak. Valószínűleg nem, ez pedig elfogadhatatlan. Ami pedig a civil szervezeteket illeti, nagyon sok Európa ellenes témát mozgató ilyen szervezetet támogatunk, és azt gondolom, hogy ez a demokrácia része, tehát a határt ott tudjuk meghúzni, ahol valaki már alkotmány ellenes tevékenységet folytat, minden más megengedett, tehát a brit Európa ellenes pártokat továbbra is működtetni lehet, azt nem lehet elfogadni, hogy őket ne lehessen engedélyezni, hiszen ez kikerülne a szavazásból. Korábban sem voltunk túlságosan lelkesek amiatt, hogy nincsen olyan különbségtétel, mint Németországban. Az európai pártok az európai kezdeményezéseknél, mozgalmaknál kampány tevékenységet folytathassanak. Ez máshogy nem is lehetne, hiszen ők a leginkább tájékozottak, és természetesen, ha nem is formális módon, de fontos, hogy ők ebbe a tevékenységbe bekapcsolódhassanak. Köszönöm. Köszönöm szépen, most még Söpflin kollégája a szó. Köszönöm, elnök asszony. Nem volt szándékom hozzászólni, de Egnyú és Foxurak fel keltették az érdeklődésemet. Úgy tűnik, hogy a népszavazások bármelyike, bármilyen témában érinti az Európai Uniót, bármilyen tagállamban tartsák is, mindenképpen érintett fél az Európai Unió, egyik tagállamot sem lehet elszigetelni. Ami a választás részvételt illeti, úgy gondolom, hogy tisztában kell lennünk vele, hogy minden demokráciában van egy olyan tendencia, ami az alacsonyabb részvétel eh, felé eh, mozdul el, és ezt alapvetően a politikai hatalommal rendelkező más testületek eh, jelentőségek növekedése indokolja, ilyen például az igazságszolgáltatás, úgyhogy az Európai Uniót nem lehet itt külön említeni. Ami a szankciókat illeti, egyetértek, vele, de teljesen objektív alapon kell meghatározni, érdemileg és eljárási szempontból is teljesen átláthatóan kell ennek működnie. Másfelől a belépés, kilépés a rendszerből, rendszerbe úgy gondolom, hogy a belépés nyitva kell, hogy álljon, de nem lehet abszolút módon nyitva. Politikailag képlékeny időket élünk, nagyon sokféle politikai szervezet követeli, hogy eh, belépjen a politikai rendszerekbe, és úgy gondolom, hogy egyesek ezek közül eh, igencsak eh, dühösek, vagy ordasak. Az 1900 90-es évek elején, amikor a demokrácia kialakult egyes országokban, legalább háromban volt a sörisszáknak is pártja, nem volt ez hosszú életű, mondhatni tiszavirág életűek voltak. Az Európai Parlament szerintem el tudja viselni ennek a jelenlétét. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársam, Ilcsev kollega az utolsó hozzászóló. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok röviden fogalmazni. Janaku asszonynak el kell mennie, hogy bemutassa jelentését egy másik szakbizottságban. Úgy gondolom, hogy sikert kell neki kívánnunk a jelentés jövőjéhez. Ez a kérdés nagyon élénk vitát hozott. Miért van ez így? Nos, azért, mert nem egyszerűen módosításokat akarunk eszközölni, hanem mérehatóan felül akarjuk vizsgálni, át akarjuk alakítani Európa több pártrendszerét, és Európában nagyon nagy ambíciók érvényesülnek. Ezért egyes kérdésekre nem is sikerült még megfelelő választ találni. Például a nagy pártok részvételének kérdésére, kérdésére a, a kis országok választásain. Nagy pártok sok pénzzel kis országokban jelennek meg, és tönkre tehetnének kisebb pártokat. Ez volt a 90-es évek elejének a félelme, amikor attól tartottunk, hogy a nagy láncok ugye megjelennek, és tönkreteszik a kis üzleteket. Történt ilyesmi, de nem általános a dolog. A nagy európai pártok nem tudják tönkretenni a kis országokat. Az országoknak szükségük van az európai tapasztalatokra egy olyan kis országban, mint Bulgária, ahol 8 millióan élnek csak, 200 bejegyzett politikai párt van, és 8 nyert képviseletet a nemzeti parlamentben. fontos, hogy tisztuljon a politikai kép az egyes tagállamokban, és az is fontos, hogy egyes európai pártok egocentrikus hozzáállásának véget vessünk. Ez egyértelmű. Ennek a parlamentnek mindegyik politikai családja, családja abban érdekelt, hogy minél több üléshelyet szerezzen a néppárt, a liberális párt, mindegyik párt minél több európai képviselőt szeretne, ezért aztán kompromisszumokba is belemennek. Ez a jelentés visszaszoríthatja a kompromisszumokat, a párt transzparenciát javíthatja. Nem lehetséges, hogy az európai néppárton belül öt párt is működjön. Hogyha valós pártműködést írunk elő, és nem csak annak imitálását, a nemzeti népszavazásokon való részvétel európai részvétellel is megvalósulhat az én országomban január 27-én az atomenergia jövőjéről lesz népszavazás, és tudják, hogy melyek a vezérfonalai a fő pártoknak. Nos, vagy az üzletérdekek vezérlik őket, vagy pedig a szovjet barát érzelem. Végül pedig a finanszírozásról szólnék. Annyira kritikus fontosságú ez a kérdés, hogy még hogyha 14-15, 10 os lenne csak a bázisfinanszírozás, mondjuk ki, hogy ö, nem csak a ö, csalások ellen kell fellépni, hanem az egész rendszert át kell alakítani. Az európai ö, választópolgár ö, csalódott a jelenlegi Eh, politikai eh, pártokban, lehet, hogy bíztató lesz számára egy ilyen jelentés megjelenése. Elnök asszony, köszönöm szépen, kedves kollega. Janaku asszony, az előadónk, akkor kérem, hogy röviden zárja le a témát. Jó, nagyon eh, gyors el, elnök asszony. Tehát nagyon tömören, Világosan elmondtam már az elején, hogy egyáltalán nincs arról szó, hogy növekedne a politikai pártok finanszírozása. A politikai pártok léteznek. Engem meglep, amikor a kollégákat hallom, akik úgy tesznek, mintha most hoznánk létre ezeket a politikai pártokat, hiszen ezek léteznek és finanszírozást is kapnak. A regisztráció az más kérdés, mint a létezésük Ugye a nyilvántartásba vételhez egy európai képviselőre van szükség. E, másfelől az európai e, parlament e, nyújtja a finanszírozást, úgyhogy muszáj ellenőriznie, hogy az egyes politikai pártok tiszteletben tartják-e az értékeket, illetve az európai elveknek megfelelően működnek-e. Ezt objektív módon kell természetesen megtenni. Aztán, ami a népszavazásokat életi, nyilván a politikai pártok szervezhetnek ma is népszavazást, és ezt meg is teszik a jogállásuk ezen semmit nem változtat, furcsa nekem, hogy erről beszélnek. Úgy tűnik, hogy van itt egy kis félreértés vagy zavar. A politikai pártok jogállását úgyis minden tagállam el fogja fogadni. A rendelet által létrehozott eh, jogállás eh, fog számítani. miért a politikai pártokat Brüsszelben eh, nyilvántatásba veszik, Madridban is és Aténben is működhetnek, de hát ne tegyünk úgy, mintha nem ismernénk a helyzetet, ne tegyünk úgy, mintha nem lennének politikai pártok, mint hogyha most jönnének létre. Vannak, és finanszírozást is kapnak, hadd ismételjem meg. A kérdés nem az, hogy innen vagy onnan kaphatnak-e pénzt, és nem is az a kérdés, hogy növeljük-e a finanszírozásukat. Arról van szó, hogy rendeletet alkotunk, ami hatályos jogá válik a tagállamok számára, ezt át kell ültetniük az Európai Unió demokratikus értékei alapján alakul ki mindez, az egyes tagállamok jogi rendszereinek megfelelően, ha csak valamelyik tagállamban nincsenek antidemokratikus pert szabályok, de hát ez már nem ránk tartozik. Azt kérem a kedves kollégáktól, hogyha kérdésük van, a jelentése kapcsolatban, akkor jutassák a kérdéseiket hozzám, annak érdekében, hogy konszenzusosan együttműködve tudjunk tovább lépni, hiszen ez a kérdés mindnyájunkat érint, nem csak egyes pártokat. Ami a politikai alapítványokat illeti, egy pártnak nem lehet tíz politikai alapítványa, nem lehet az Európai Parlamentben egy frakciója, azon kívül pedig öt alapítványa egy egyetlen politikai pártnak, ez fontos tisztázni. Bizonyos szabályokat be kell tartani. Hogyha e, valaki európai politikai párt státuszt akar, és nem pedig e, civil szervezeti státuszt, ami ma a helyzet a belga nyilvántartással. öt kritérium alapján lehet majd nyilvántatásba venni az európai politikai pártokat, lesznek kritériumok a finanszírozáshoz, a kritériumok alapján kétségbe lehet vonni a politikai párt létezését, az Európai eh, Bizottságnál létrejön egy háromoldalú bizottság, a tanács és a parlament részvételével, ez fogja ellenőrizni a demokratikus jellegét a politikai pártoknak, ez nem okoz gondot, de úgy gondolom, hogy az Alkotmányügyi Szakbizottság kellene, hogy vigye ezt a munkát de az egyes kollégák által említett problematikák engem megleptek. Úgy tűnhetne, mint hogyha nem léteznének már is politikai pártok, és nem kapnának az Európai Parlamenttől finanszírozást. Egyesek teljesen jogtalanul ráadásul. Úgyhogy ne tegyünk úgy, mint hogyha ez az újdonság ezzel a jelentéssel kerülne bevezetésre. Tehát ez nem újdonság, mindez már jól ismert tény. Jó, köszönöm szépen az előadóasszonynak a pontosításokat, az észrevételeket. Gerero úr is szeretne hozzászólni a pénzügyi rendelettel kapcsolatban. Igen, köszönöm szépen. A Janaku asszony nagyon szenvedélyes hozzászólása után, amit én teljes mértékben osztok, ugyanis ugyanilyen szellemben dolgoztam én is, katolikus hagyományú országból jövök, aminek a múltja a tridenti zsinathoz, az ellenreformációhoz nagyon kötődik manikeus hozzáállással nem szeretnénk semmi olyat létrehozni, ami a realitások mentén nem létezik. Soha sem beszéltünk arról, hogy hogyan fogják a pártok megválasztani a vezetőiket a politikai eh, pártoknak eh, demokratikusan kell ezt eh, megtenniük. Úgy gondolom, hogy vannak konkrétumok, amelyeket figyelembe kell vennünk. Aztán van még két dolog, két kulcsfontosságú tényező. Az első, hogy Hefner úr is említette, az a vita, amit a szakbizottságunkban gyakran lefolytatunk miszerint egyértelmű különbséget kell tenni a politikai pártként való nyilvántartásba vétel kritériumai, illetve a finanszírozás kritériumai között. Az első esetben olyan kritériumokról, elvárásokról van szó, amelyek teljesen objektívek, de amelyek nem szükségeltetnek valós politikai programot. Hogy az Európai Unió létezése ellen létrejön egy politikai párt, akkor ez teljesen belefér a javasolt rendelet kereteibe. De egy olyan politikai párt, amely a diszkriminációt tűzi a zászlajára, vallási, nemi, faji alapon, az olyan szervezet, amely nem teljesíti a kritériumokat, mert nem felel meg az Európai Unió értékeinek. Úgyhogy a politikai pártok, az európai politikai pártok nyilvántartásában annak kell csak utána nézni, hogy az Európai Unió alap alapértékeit, alapelveit teljesíti egy adott szervezet. Ami a finanszírozást illeti, gondoskodni kell róla, hogy az adott párt bizonyos támogatást élvezzen a közvélemény részéről. Tehát, lehet itt szó 2000 ember támogatásáról, vagy a lakosság 30%-ának támogatásáról Hefner úr is mondta, hogy 30%-ról, 75%-ról is beszélhetünk. A lényeg az, hogy a finanszírozás a lakosságtól érkező támogatás formájában valósuljon meg részben, regresszív módon alakul ez, ahogy haladunk a nagyoktól a kisebb pártok felé. És még egy kérdés, amit többen is említettek, Duff úr is, Hefner úr is. Méghozzá a következő kérdés. Milyen politikai, illetve jobban mondva, milyen jogi keretek között fogjuk létrehozni ezeket az európai politikai pártokat? A nemzeti vagy az európai jog fog -e vonatkozni rájuk? Úgy gondolom, hogy erre megfelelő választ kell találnunk. A harmadik kérdés, ami nagyon releváns szerintem, és itt a vitában is felvetődött, melyik az a szerv, vagy szervezet, amely elutasíthat elutasíthatja egy politikai párt működését, mert annak az alapszabálya nem felel meg az Európai Unió alapértékeinek, vagy mert a párt mm, viselkedése ellentétes az alkotmányos elvekkel. Úgy gondolom, hogy talán ellenérzéseket szül, hogyha csak az Európai Parlament foglalkozik ezzel a kérdéssel. Úgyhogy gondolkodni kell még ezen a kérdésen. Lehet, hogy egy igazság szolgáltatási fórumnak kellene inkább ebben döntenie. Aztán van még egy kérdés, nem tudom, hogy erről igazából beszélnem kell-e, mert lehet, hogy vitát fog kelteni, de én a legnagyobb barátsággal mondom, hogy ebben a szakbizottságban talán egy kicsit túl sok brit, meg egy kicsit túl sok német is van. A britek túl reprezentáltsága miatt kicsit az az érzésünk itt, hogy az Egyesült Királyság küzd az összes többiekkel. Hát az Egyesült Királyság fontos tagállam, de csak egy a 27 közül, és problémáink közül mármint az Egyesült Királyság problémái közül nagyon sokat ott az Egyesült Királyságban kellene megoldani. És nem kellene, hogy feltétlenül kihassanak minden az Európai Parlamentben megvitatott kérdésre az Egyesült Királyságnak. Minden joga megvan arra, hogy tagságáról az EU-hoz népszavazást szervezzen, de a népszavazások nem kell, hogy vonatkozzanak feltétlenül az összes európai kérdésre. Ami Németországot illeti, ismerik a Német Alkotmánybíróság végzéseit, ítéleteit. Engem Németországban választottak meg, de az angolokra vonatkozó döntéseket hozok. Ez a vágya, ez a kritikája a német alkotmánybíróságnak. Én Madridban születtem, de olyan döntéseket hozok, amelyek a barcelonai vagy szevélyai állampolgárokat is érintik. nem mondhatjuk azt, hogy a német nép identitása annyira különleges, hogy csak e német sajátosi elleg betartása, tiszteletben tartása révén lehet az Európai Parlament demokratikus Mondom, a briteknek, a németeknek meg kell oldaniuk a saját problémájukat, a saját alkotmánybíróságuk révén elnézést, hogyha túl sokáig beszéltem, de hát úgy gondolom, hogy azért fontos volt mindezeket pontosítani. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollégák! Ez a kérdés olyan érdekes politikai vonatkozásokat vetett fel, hogy hosszas vitát eredményezett Paula Hangel. Ügyrendi kérdés. Megpróbálok spanyolul hozzászólni. Egy nagyon fontos kérdés nem az ellenreformációhoz kötődik, vagy a reformációhoz. Specifikusan spanyol kérdésről van szó. Filozófiai kérdés, ami a Krisztus utáni harmadik évszázadhoz kötődik, és Szent Ágostonhoz. Azt hiszem, hogy ha ide visszamegyünk, akkor polgárháborúról is beszélnünk kell. Szent Ágoston nagyon sokat jelent nekem, mondja Guerrero kollega. Köszönöm szépen, kedves kollégák, ezt a történelmi magasröptű eszmecserét, és Röviden a menetrendről is beszámolnék, az összes dokumentum minden nyelvre lefordítva december 17-ére, 18-ára következő ülésünkre rendelkezésre fog állni, jövő január 19-ig kell a módosítókat benyújtani, és február 19-én fogunk a szakbizottságban szavazni. Hát ennyiben tudom, hogy ennyivel tudom lezárni a témát. A napirend szerint most pedig egy együttes vita eh, következik. Két eh, jelentésről. Az első az Európai Felügyeleti eh, Hatóság létrehozásáról szóló rendeletnek a, a módosításával kapcsolatos az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó praktikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló tanácsi rendeletával a kölcsönhatásai tekintetében. Tehát, hogy milyen a szerepe az Európai Központi Banknak, e, e, külön feladatokkal kapcsolatban. Rangel és DAF kollégák az előadók, már több alkalmunk is volt a két előadót meghallgatni a legutóbbi Strasburgi múlt heti ülésünkön is, de a két előadó minden bizonyal újabb észrevételekkel, kommentárokkal fog ma szolgálni a különböző módosítókról, amelyeket benyújtottak a képviselőtársak. Rangel úr esetleg eh, megtenné, hogy eh, belevág és eh, ismerteti a jelentéstervezetéhez nyújtott módosítókat? Nos, úgy gondolom, hogy nincs szükség arra, hogy mélyreható magyarázatokkal szolgáljak, hiszen a múlt héten Strasbourgban ezt megtettük, szóval úgy gondolom, hogy termékenyebb lenne, hogyha inkább meghallgatnánk a képviselőtársakat, van-e észrevételük, van-e kérdésük, és természetesen ezt követően nagyon szívesen rendelkezésre állok, hogy reagáljak, illetve észrevételezzem a különböző elhangzott véleményeket. Dafurnak van-e ismertetni valója. Igen, ahogy olvashatták a kiosztott anyagokban is, láthatták, hogy összeállítottam több kompromisszumot, amelyek hát igyekeznek több képviselőtárs kontribúcióját figyelembe venni. Nem annyira a GUE részéről, ahol Scholz úr alternatív irányt javasol, ezt én nagyra értékelem, tiszteletben tartom, de úgy gondolom, hogy nem eh, reális. Most eh, egy egységes eh, felügyeletet létrehozni abból, hogy összegyúrjuk, egybe gyúrjuk a szabályozó vagy felügyelő testületeket, amelyeket létrehoztunk 2010-ben. Úgy gondolom, hogy az a reális, hogyha elfogadjuk, hogy a központi bank áll majd az egységes felügyeleti mechanizmus középpontjában. Nyilván egy későbbi összevonás opciója mármint a többi felügyelettel való összevonás későbbi opciója a felügyeleti időszak végén felvethető. Úgy gondolom, hogy az is fontos, hogy az Európai Parlament továbbra is sürgesse a tárgyalási pozíció minél hamarabbi véglegesítését, mert vannak olyan jelzések, hogy tagállamok álláspontja kicsi változóban van az Európai Tanácsról érkezett hírek fényében. Úgy gondolom, hogy katasztrófa lenne, hogyha kudarcot vallanánk a bankunió ki, milyen hamarabbi képítésével rendkívül rossz jelzéseket adnánk ezzel a piacoknak és a választópolgároknak is. Mint tudják, megpróbáltam ragaszkodni hozzá, hogy a preinek teljes jogú részvevői legyenek a felügyeleti mechanizmusnak, annak érdekében, hogy ugyanolyan jogokat élvezenek, mint a már az eurozónához tartozó országok. De a csatlakozásra várók és a központi bank tudomásomra hozták, hogy ez jogi bizonytalanságot okozna a felügyeleti bizottság közvetlen javaslatokkal, vagyis döntés tervezettekkel kell, hogy szolgáljon az Európai Központi Bank számára ebben az esetben, és ezeket um, a kormányzó tanács minősített többséggel csak elfogadni tudná. A felügyelő bizottság elnökének megválasztásához is egy eljárást javasoltam, ahol az Európai Parlament prominens szerepet kapna. Nagyon örülnék neki, hogyha észrevételeznék a kompromisszumos javaslataimat. Úgy gondolom, hogy a Strasburgi megbeszélésünk képezi eh, továbbra is eh, az alapot a többi frakcióval való egyeztetésben, és ha ez így van, akkor hamarosan lezárhatjuk eh, az egyeztetést az ECON szakbizottság nagy örömére. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollega! A hozzászólói kéréseket már feljegyeztük. Eddig Gerero úr és egy másik kollega kíván szólni. Gerero úr, a szót Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövidre fogom a mondandómat. Rachel úr jelentésére hivatkoznék, hat módosító indítvány is szerepel itt, ebből ötöt én készítettem, és ezekhez eh, kompromisszumos módosító indítványokat juttattak el hozzám a kollégák, ezeket eh, elfogadtam. Különböző fontos kérdések fontosak a számunkra, például az újra tőkésítés a bankoknál, a közvetlen jobb ellenőrzési mechanizmusok. Tudom, hogy tartalmi szempontból DAFUR jelentését illetően még fontos kérdéseket kell tisztáznunk, illetve megjegyzéseket tennünk. Gojtyeri úr, parancsoljon! Köszönöm szépen! Egy speciális pontot emelnék ki egy kompromisszum kapcsán. Általában véve támogatom a jelentés vonalait, de ami a C kompromisszumot illeti, a jelentéstevők megállapodtak az ekonban, azzal kapcsolatban, hogy a felügyelő hatóság, felügyeleti hatóság eh, vezetőit hogyan nevezzék ki. A tana, tanács szavazott erről, viszont a parlament beleegyezési eljárásával került ezt továbbvitára, és jól lenne elgondolkodni arról, hogy ez hogyan lehetne az ekonban kötött megállapodással jobban egyhangba hozni. Tehát a beleegyezési eljárás egy erőteljes eljárás, a parlament felé, és lehet, hogy sokkal inkább realistább a parlament szempontjából. Nem tudom, hogy Andrew esetleg mérlegelné azt a lehetőséget, hogy szobai módosítót nyújta be, illetve változtat egy kicsit a kompromisszumon. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Van-e még valaki, aki szót szeretne kérni ehhez a ponthoz? Ha nem, akkor a jelentéstevőket kérem meg, hogy reagáljanak. Először Paulo Rangel képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen. Annyit szeretnék csak mondani, hogy ebben a jelentésben is követtük a GUE vonalát, vannak olyan pontok, amelyeket nem tudunk támogatni, de ami különösen fontos számunkra, a kompromisszum a kidolgozása, olyan pontokon, ahol ellentétek voltak, ami pedig a véleményt illeti, ezzel kapcsolatban lesznek problémák, és a DAF jelentéssel kapcsolatban is szeretnék valamit mondani, hiszen ennek a véleménynek én voltam az árnyék jelentés tevője. Gratulálni szeretnék Andrew Duffnak a kompromisszumokhoz, hiszen Fontos, hogy jobban megértsük a néppárt elképzeléseit, illetve a néppárt bizonyos tagjainak véleményét. És a kompromisszumok közül kettő-három egy kicsit nehezebb a számunkra, de végső szót most ezekkel kapcsolatban nem szeretnék mondani, hiszen ezután az ülés után még találkozni fogunk ebben a témában, és egyeztetünk. Általában véve úgy érezzük, hogy a kompromisszumok elég tág, tágak, és szerepelnek bennük a vélem, szerepel benne a véleményünk, és holnap tudunk majd végső választ adni a még nyitott kérdésekben. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Taffúr, parancsoljon öné a szó. Hálás vagyok az elhangzott megjegyzésekért. Ami pedig a a bankfügyeleti hatóság elnökének megválasztását, megválasztását illeti, Én egy kompromisszumot nézek, amelyet az Econ készített. És ők megemlítik az elnököt, mégpedig azt, hogy a tanács nevezi ki az EBH elnökét egy nyitott kiválasztási folyamat keretében. Illetve az Európai Parlament beleegyezésére is szükség van előzetesen. Véleményem szerint nagyon fontos az, hogy meghallgatáson találkozzunk ezzel a jelöltel. Itt nem ugyan olyan eljárásról van szó, mint amikor a főképviselőt nevezik ki, például Keti Estand, kinevezik őt, És amikor a reptére utaznak, onnét pedig a célpontjuk felé, akkor érintik a parlamentet. Azt gondolom, hogy ami az EBH elnökének kinevezését illeti, itt egy erőteljesebb eljárásra van szükség, amely közelebb áll a biztosok kinevezéséhez. Biztos vagyok abban, hogy találunk majd egy olyan megfogalmazást, amely mindezt világosan kifejezésre juttatja. De pusztán a parlament beleegyezése mint ahogy ezt az Ekon megfogalmaztam, nem világos. De azt gondolom, hogy ezen a ponton még dolgoznunk kell. Van még azonban elegendő időnk, illetve ez időre van szükség. Az Ekon elhalasztja majd a szavazást, mégpedig decemberre, ha jól tudom. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Kolléga, szeretne még szót kérni? Parancsoljon! Nincsenek forradalmi megjegyzéseim, csak annyit szerettem volna még hozzáfűzni az elhangzottakhoz, hogy nagyon jó munkát végzünk. Néha felmerül a kérdés, hogy jók a céljaink, viszont lehet, hogy egy kicsit túl messze megyünk, hiszen a szerződés módosítása nélkül csak egy bizonyos pontig eh, mehetünk el, de ezt gondolom, hogy ambiciózusoknak kell lennünk, és a két tevővel egyet tudok érteni. Azt gondolom, hogy mi mindannyian, illetve legtöbben közölünk a nem eurózónába tartozó országokat is beszeretnénk vonni, tehát a bankfegyületi hatóság döntéshozatalába őket a lehető legnagyobb mértékben be szeretnénk vonni, természetesen meg kell vizsgálni azt, hogy mi a megvalósítható és mi nem. Ami pedig a javaslatokat illeti, az ECO javaslatot, a DAF kolléga és a kolléga javaslatait illetően itt jó kompromisszumot fogunk találni. és a jó javaslatot remélem mindannyian támogatni tudjuk. A néppárt szempontjából ugyanazok a részletek fontosak, amelyeket hamarosan el tudunk majd fogadni. Mert fontos, hogy hatást gyakoroljunk, és egy olyan megoldást alakítsunk ki, amely majd egy olyan helyzetet teremt, amelyben a bankfelügyeleti hatóság inkluzív módon működhet, és amikor az EBH és az Európai Központi Bank közötti kapcsolatokat illeti, akkor fontos, hogy ezek is megfelelő irányban haladjanak. Köszönöm, kedves kollégák, köszönöm a hozzászólásokat. Holnap reggel 10 órakor fogunk szavazni erről a két jelentésről, az ECON november 29-ig kellett, hogy vélemény nyilvánítson, de nincsenek információink arról, hogy ők elhalasztanák a szavazást, tehát mi is követjük a napirendet. Áttérünk a következő napirendi pontra, az utolsó napirendi pontra, ez pedig az európai demográfiai statisztikák. Emlékeztetnék arra, hogy egy későn érkezett információ alapján a foglalkoztatási szakbizottság részéről a jogalkotási, jogalkotási javaslattal kapcsolatban sürgősségi eljárás keretében nyilvánítottunk véleményt a koordinátorok segítségével írásban, és kilenc módosító indítványunk van, amelyeket különböző kollégák nyújtottak be. Kérem ezeket a kollégákat, a modosítók szerzőit, hogy mutassák be ezeket a véleményeket, illetve mondják el, hogy mi is a tárgya az ő módosítójuknak. Szükség van-e pontosításra, még további információkra például. Kérem ezeket a kollégákat, hogy tájékoztassák a szakbizottságunkat mindenről. De parancsoljon. Köszönöm szépen. Láttam a néppárti módosítókat, és azt gondolom, hogy néhány néppárti módosító félreértést tükröz, ami a jelentés jellegét illeti. A bizottság megpróbálja tisztázni a technikai részleteket, a demográfiai statisztikai adatok gyűjtésével kapcsolatban. a bizottság nem szeretné a jelenlegi gyakorlatot megváltoztatni. És ennek semmi köze nincsen a minősített többség definíciójához a tanácson belül. Azt gondolom, hogy ez igazából egy vakvágány. A jelentéstevő az illetékes szakbizottság képviseletében igazából ezt félreértette. Tehát most itt a mi feladatunk erre felhívni a figyelmet és helyesbíteni. Köszönöm szépen. Van-e még, aki szót kér? Söfrén úr, parancsoljon. Lehet, hogy félreértettem, hogy ön mit is mondott. Uh, thank you, Chair. If I, yes, if I may. Um... Köszönöm, elnök asszony. Söfrén úr kért szót. Megvizsgáltuk a megfogalmazást, és úgy tűnik, amikor ön azt mondta, hogy a rossz úton járunk, hogy mi igenis jó úton járunk, hiszen komoly veszély merül fel, hogy a Európában a növekvő lakosság mozgással, mozgással nagyon sok polgár az új tagországokban, a régi tagországokban telepszik le, az új tagországokból, és ők a régi tagországok munkavállalói közé tartoznak. Tudjuk, hogy két és fél román él az ország határaim kívül. Őket hova számítják a Románia lakosságához, a Spanyolország és Olaszország lakosságához? Nagyon sok lengyel él az Egyesült Királyságban, itt hasonló probléma merül fel. Tehát nekem úgy tűnik, hogy fontos szabályozni ezt a részt, hiszen az állampolgárságnak kell a mérvadónak lennie, nem pedig a kényelmi szempontoknak. a statisztikai adatoknál. A demográfusok nem jötték figyelembe a politikai kérdéseket, amelyek leginkább hatással lesznek erre a folyamatra nagy valószínűséggel, tehát az általunk benyújtott módosítók hátterében ez áll, és én nem gondolom, hogy itt vakvágányon járnánk. Köszönöm szépen. Gáltyéri képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen. Én elolvastam a bizottság megjegyzéseit, a foglalkoztatási szakbizottság jelentésével, a fő jelentéssel kapcsolatban. Én azt javaslom, hogy mindenki olvassa el ezt a jelentést, hiszen sok pontot sikerül így tisztázni. Még olaszként is azt mondom, hogy az állampolgárság elvét kövessük, hiszen Olaszország a jelenlegi kritérium mellett a legnépesebb ország volna, a bizottsági logika erősebbnek tűnik, hiszen ez az általános módszer, és az ENSZ ajánlását is követi, a 12 hónapot, ez már használatban van. Tehát nem egy olyan kérdésről van szó, amit most vezetnek be. A szabályozás csak egy közös keretet definiál olyan szabályok kapcsán, amelyek már használatban vannak. Ami pedig az Európai Parlament helyeinek odaítélését illeti, itt is vannak még homályos pontok. Tehát megváltoztathatjuk a kritériumot. Az én országom előnyöket élvezhetne a kritérium megváltoztatásából, viszont vannak aggájaim annak kapcsán, hogy jó lenne egy ilyen óriási változás. A bizottság javaslata úgy tűnik, hogy logikusabb, és a jelenlegi gyakorlattal sokkal inkább összhangban áll. Köszönöm. Én utána jártam a problémának, vizsgáltam ezt a kérdést, Amit önök mondanak, illetve amit a bizottság is leírt az anyagában, létezik egy bizonyos status quo, amely nincs változás, illetve az állampolgárság elvének alkalmazása felé történő módosítás merült fel, illetve a tagországok úgy tűnik, hogy rugalmasak a polgáraik bejelentésénél, de az Európai Unióban, a Schengeni térségben egy másik helyzet merül fel, más a helyzet más és más országokban vannak bejegyzett um, lakosok, vannak jogilag ott tartózkodóak. Hát mi a rugalmasság elvére támaszkodunk, és a tagországok nyilatkoztak um, lakóiknak számáról, ezt pedig a bizottság átvette. Most egy teljesen új kategóriát uh, dolgoznak ki, 12 hónapot veszik alapul, nagyon sok esetben ez alapján nehéz meghatározni a az említett szemponton, és a kompromisszum pedig az lett, hogy az Eurostat és a bizottság céljainak érdekében a rugalmasság elvét kell alkalmazni, de hát benchmarkként szerepelne um, az ott lakó kategória, és hogyha pedig a rugalmasságtól megszabadulunk, a tanácson belül a minősített többség meghatározásában, akkor ez is egy nehéz kérdés, nehéz kérdés ezt itt rögzíteni. A bejegyzett lakóhely jogszerű vagy szokásos lakóhely meghatározását illetően nem készültek um, szimulációk, nem készültek tanulmányok. A bizottság azt ígért, hogy készít szimulációt, arról, hogy a szokásos lakóhely mit akar, illetve ennek milyen hatása lehet azzal kapcsolatban, hogy mi is történik az országunkban. Éppen ezért én támogatom azt az elgondolást, hogy mi jó úton járunk. Nem mondom azt, hogy a legmesszebb menő kigányuló javaslatot támogassuk, az állampolgárság felé történő elmozdulást, de legalább ahhoz ragaszkodjunk, azt támogassuk, ami már most megvan, a rugalmasság. És ne alakítsunk ki egy még nem tesztelt új kategóriát, egy olyan kategóriát, amelynek súlyos hatásai lehetnek a kiszámítás módjára, és csak még egy megjegyzésem van, problémánk van a legutóbbi faromba jelentéssel is, a középtávú áttekintéssel kapcsolatban, amikor a költségveti kérdések merülnek fel, illetve ezzel kapcsolatban, hogy ott, ott használják a statisztikai adatokat, egyes vagy kettes kategóriába kerülnek el, amikor van rugalmasság, illetve amikor nincsen például a tanácson belül. Azt gondolom, hogy ezekre jobban oda kéne figyelnünk. Köszönöm. Merci, cher collègue. La parole Köszönöm, kedves kollégák. Hefner kolléga kap most szó. Köszönöm szépen. Egy rövid, röviden fogalmazzak. Én sem látom az előnyét ennek a változtatásnak, sőt, éppen ellenkezőleg sok új problémát vetne fel. Miután magában a szerződésben is a népesség szerepel, és ezek az új kategóriák nagyon sok technikai problémát, politikai problémát is felvetnének. Sok adatot kellene cserélni. Azt hiszem, hogy Pandora szerencéjét nyitnánk ki, és nem látom igazán az észszerűségét ennek, ezért határozottan azt javaslom, hogy a népességnél maradjunk. Köszönöm szépen, Viland kollega. Köszönöm szépen. Azt kell, hogy mondjam, hogy az egész vitát az indokoltsága miatt is furcsának tartom, hiszen itt a foglalkoztatási bizottságnak kellene ezzel foglalkozni, itt statisztikákról van szó, de persze van kapcsolata mi feladatunkkal is, de miért nem azzal foglalkozunk, ami lényegében ennek a mi szakbizottságunknak a feladata. Minden lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme, ezért a jogalkotás kapcsán lehető legnagyobb pontosságra kell törekednünk, és hogyha valamire nincs megoldás egy pontra, akkor, vagy az egészre, akkor éppen a, a részletekkel kapcsolatos problémák miatt az egész is veszélybe kerülhet. Hogyha a, persze a népesség mellett szólók ellen is lehetne ellenérveket felhozni. Végül is majd az egész kontextus kell néznünk, hogy a, kik a választásra jogosultak. Minden tagállamban vannak belső kategorizálások, ugye nem mindenki választhat, nem mindenki rendelkezik választójoggal, tehát valahogy ezt a megosztást is kéne végezni és én jelenleg nem vagyok képes arra, hogy bármilyen alternatívát el tudjak képzelni. Nagyon sokáig nem hagyhatjuk ezt megoldatlanul. Azt el tudnám fogadni, hogyha azt mondjuk, hogy jó, hagyjuk ezt így, ebben a formában, de ami majd a puszta munkaügyi statisztikákon túlmenő értékelés a minősített többséghez, azt a mi szakbizottságunknak kell elvégeznie. Köszönöm szépen, Bronx úr is szólt kért, parancsoljon. Kevésbé aggaszt a statisztikai módszer kérdése, inkább a statisztikák tartalma izgat, és a statisztikák tárgya. A jelentésben arról van szó, hogy egyre növekvő és komolyabb demográfiai kihívásokkal nézünk szemben. Itt a termékenységi mutató az egyre nagyobb a eltartottak aránya, Viszont nem szerepel az, hogy milyen borzasztó nagy változások zajlanak a 60 plusz, 60 év fölöttiek körében, illetve hogy honnan származik a lakosság Nyugat-Európa nagyvárosaiban. Van egy emögött meghozódó feltételezés EU dokumentumokban, így például a EU 2020 stratégiára vonatkozó dokumentumban is azt találjuk, hogy a csökkenő születési rátát lehetne kompenzálni, hogyha a harmadik világból érkező fiatal bevándorlók ők persze a saját kultúráikat is magukkal hozzák, és állítólag integrálnak az európai kultúrába, mert ez nem mindig így van. A reagálás hát erre egyszerűen az volt, hogy ki vettek különböző területeket a statisztikákból. Ezt az átalakulást a statisztikák nem vették figyelembe. Ez történt, és ezért nem volt igazán vita arról, hogy ezek a változások igazán kívánatosak-e vagy sem találtam egy hivatkozást a statisztikák heterogenetikus népességre vonatkozó részére. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Más nem kér szót itt az Alkotmányügyi Szakbizottságban, úgyhogy az Európai Bizottság képviselőjének adnám meg a szót. Clemenceau asszony kérte a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt az Európai Bizottság szeretné elmondani, hogy nagyra értékeli a támogatását mindannyiuknak. Azt, azt hiszem világos volt a rendelet kapcsán is, hogy a demográfiai célű statisztikákkal kapcsolatban szükség van egy közös keretre hogyha közös definíciókat akarunk alkalmazni a demográfiai célú statisztikák kapcsán. Ezzel a rendelettel két célt követünk. Az első az, hogy meghatározzuk, definiáljuk a demográfiára vonatkozó szokványos statisztikák fogalomkészletét. Ezek nagyon részletes statisztikák és ahogyan a vitában is elhangzott, eh, itt eh, elég nagy mozgásteret hagyunk, elég nagy rugalmasságot hagyunk. A eh, szokásos lakóhely definíció, a az egyik fogalom, de a jogszerű vagy bejegyzett lakóhely is alkalmazható. Nagyon fontos célkitűzés a minősített többségű szavazás kapcsán azonban úgy gondoljuk, hogy miután a minősített többségi szavazás annyira fontos, ekkora rugalmasságot itt nem lehet biztosítani mert ennek kapcsán nagy problémát jelent, hogy esetleg valamit kétszer számítunk be. Románia kapcsán egy két millió román állampolgárt nem csak Romániában tartanak nyilván, hanem mondjuk Spanyolországban is, vagy Olaszországban is. Nem lehet tovább folytatni azt a helyzetet, amikor az ilyen nagy rugalmasság elvezetett a, addig a, ahhoz a nagy problémához, hogy sok-sok embert két helyen tartanak nyilván és számolnak. Ezért szigorítottunk a definíciót hogy most még definíciót alkalmazzuk. Mi ez a szigorúbb definíció? Itt vannak nemzetközi ajánlások, van az ENSZ-nek egy ajánlása, erről nagyon sok hosszú vita folyt, nem csak Európában, hanem az egész világon. Hosszú évekig folyó vita eredményeképpen született meg az a definíció, ami a szakszokvá, a szokásos lakóhely definíciója, aminek az alapja a 12 hónapos tartózkodás. Mi tartjuk magunkat eh, ehhez a nemzetközi definícióhoz, hiszen ezt nemzetközi szakértelem alapján eh, alkották meg. Ami az állampolgárságot illeti, Nemzetközi szinten nem született erre soha igazán definíció. Technikailag ez nagyon nehéz lenne, mert ehhez tartozna az, hogy az összes ország között cserélni kellene az adatokat, és szerintünk erre nem is lenne lehetőség. Ezért eleve kétségbe mondjuk, hogy technikailag is erre egyáltalán lenne lehetőség. Ezért ajánljuk azt, hogy ragaszkodjunk a szokásos lakóhely definícióhoz a 12 hónapos kritérium alapján, mert ez a nemzetközi ajánlás, és ehhez még hozzá kell tennünk azt, hogy ez van összhangban más rend, korábban elfogadott rendelekekkel, a migrációs statisztikákra, vagy a népszámlálásra vonatkozó más EU-s jogszabályokkal is ez, függ, ez van összhangban. Söplin úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, csak röviden. Én azt a problémát látom, persze hallom az érveket, de ebben azt a problémát látom, hogy a képviselet egy politikai kategória. Szerintem ez nem eredeztethető demográfiai szempontból könnyen kezelhető fogalmakból. Mert ez elvezethet olyan helyzethez, hogy mondjuk elvileg brit képviselők lengyeleket képviselnek, spanyolok románokat, és így tovább. Megtehetjük ezt, de kétségeim vannak, hogy erre egyáltalán képesek vagyunk. És az európai nyilvántartás gondolata is felvetődött, amikor a páneurópai listáról beszéltünk. Én látom a nehézségeket, ez egy nagy vállalkozás. De hogyha európai állampolgárságról beszélünk, akkor az európai regisztráció, az európai nyilvántartás lenne az előrevezető út, bármilyen nehéz is ez. Elnézést kérek, hogy közben el kellett mennem Sajnos ideig nem tudtam itt lenni. Tarkovsky kollega, és utána Dáfur még egyszer. Nem szeretek egyet nem érteni Györgyel, de az én problémám a következő. Kevésbé van, gondolom, az Európai Parlamenttel, hiszen itt legalábbis a Maastrichti szerződésben az európai állampolgárság fogalma körében. El tudok képzelni egy olyan rendszert, amikor spanyol képviselő képvisel olyan románokat, akik ott Spanyolországban laknak. De a tanácsban más logika mentén működnek a dolgok, és ezért van itt probléma. Az összes említett probléma azzal függ össze, hogy itt a tanácsi képviseletről van szó, ami egy tisztán állampolgárságon alapuló logikát követ, és ott nincs ilyen rugalmasság a rendszerben. Ezért ez, ez inkább aggaszt engem. Ugyanúgy, mint az a kérdés, amit az előbb említettem, hogyha lenne egy félidős felülvizsgálata a költségvetésnek, és megnéznénk azt, hogy van-e lehetőség arra, hogy a nemzeti eh, pénz eh, elosztást eh, felülvizsgálják, akkor ez további problémát eredményezte, eredményezne. Azt is szimulálnunk kellene, hogy mindezek a változások hogyan befolyásolnák a szavazást a tanácsban. Köszönöm szépen, Daffur következik. Természetesen nagyon sokat dolgoztam ezen, amikor dolgoztam, készítettem a saját jelentésemet a transnacionális listákról. Azt hiszem világos az, hogy 27 különböző és egymásnak ellenmondó definíció létezik az EU-ban az állampolgára, vagy állampolgárságra. és még nem értük el az integrációnak azt a fokát, amikor esetleg elkezdhetnénk gondolkozni egy azon, hogy legyen egy egységes definíció arra, hogy mi is, ki is az európai állampolgár. Ez sokkal pragmatikusabb és észszerűbb. Éppen ezért az ENSZ által alkalmazott definíció a demográfiai statisztikákról. Ezt követtük mi mindig is. Másodszorban a szerződésben szerepel az, hogy hogyan működik a minősített többségrendszere a tanácsban. És a formula alapja a lakosság száma, népesség, és nem az állampolgárság. Azt hiszem, nagyon fontos ugyanez a vélemény, de itt alapvetően azért egy technikai kérdésről van szó. De te, viszont teljesen egyetértenék eh, Vilándúrral, miszerint eh, abszurd az, hogy a foglalkoztatási szakbizottság az illetékes, a fő bizottság ez ügyben. szeretném megtudni, hogy hogyan történhetett ez. Elnök. Jó, nyilvánvalóan akkor folytatjuk a vitát. Galtieri úr is szót kért, még egyszer meghallgatjuk az Európai Bizottságot is, de először Galtieri úr. Köszönöm. Majd a kollégáimmal is szeretnék még több kérdést megbeszélni. Először is határozottan támogatom Viland úr véleményét, miszerint nagyon furcsa az, hogy a jelentést az Ample szakbizottság kapta meg, ez hiszen ez egy olyan téma, ami nagyon komoly politikai szempontokkal foglalkozik az egész unió szempontjából nagyon fontos, ezért legalábbis a negyedik cikk kapcsán az afko nak kellene az illetékes főbizottságnak lennie. Ugye itt van szó a minősített szavazásról. Persze nagyra értékelem Rafál erőfeszítéseit, politikai töltetőek ezek, de ha racionális, racionálisan járunk el, akkor ez a folyamat elvezethet oda, hogy sokakat kétszer számlálnak. Ezért homogén kritériumokra van szükség. Jó, ilyen számítás szerint lehet, hogy kiderülne, hogy Olaszországnak több állampolgára van, mint Németországnak. De ha a szerződésben a népesség szerepel, és gondolom senki nem érten egyet azzal, hogy Olaszország váljon a legnagyobb népességi országgá. Ezért a közösen elfogadott nemzetközi sztenderdek alapján járjunk el, mert így csak egyszer számolhatunk mindenkit, és nem kétszer. Tehát logikusabb egy ilyen formula. A rugalmassággal az a gond, hogyha ennek eredménye ilyen nagy különbség lehet az, hogy egy vagy két millió embert kétszer is számolnak, ez alááshatja az egész formulának a hitelességét. Egyetértek, hogy több időre lenne szükség eh, arra, hogy ezen elgondolkozzunk, hogy kijöjjünk egy jelentéstevőt, hogy lefolytassunk egy megfelelő vitát. Úgyhogy én is csatlakozom azokhoz, akik azt kérik, hogy eh, legyen erre több idő, tárgyalhassunk még egyszer arról, hogy melyik bizottság, a szakbizottság legyen az illetékes. Hogyha ez nem megy, akkor attól tartok, hogy eh, hát logik praktikus és politikai szempontból az Európai Bizottság javaslata az erősebb. Rendben van, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Akkor még Clemenceau asszonynak adom meg még egyszer a szót. Kérem, hogy az utolsó hozzászólásokra válaszoljon, reagáljon. Köszönöm szépen. Szerintem nem igazán volt semmi új elem a hozzászólásokban talán csak a szimulációra vonatkozó felvetés, tehát nem, nem, nem készítettünk ilyen szimulációt. Több országban még sok feladatot kell elvégezni ahhoz, hogy a 12 hónapos kitériumra alapuló szokásos tartózkodási helyet definiáljuk. Nem tudjuk, hogy milyen következmények erre mindez az összes országra nézve. Én most csak egy példát mondtam Romániát, de ott világos volt, hogy milyen hatása lenne mindennek. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy majd a koordinátorok ülésén is visszatérünk erre a kérdésre, hiszen jelölnünk kell egy előadót, de ezt majd a koordinátorok ülők el. Most 5 percre felfüggesztem az ülést, illetve lezárom a szakbizottság ülését, és öt perc múlva folytatjuk a koordinátorok ülésével. Köszönöm.